Okay, good morning, friends, bonjour. kívánok, kedves barátaim! Ez most német, nem? Kedves kollégák! Megnyitom a tegnap este felfüggesztett ülésünket. Nem tudom, hogy mi a szokás itt a szakbizottságban, de hát miután sűrű a napi rend, jó, ha pontosan kezdünk. A nyolcadik napi rendi ponttal kezdünk, a többi intézmény 2010 évi mentesítése, Inés Ayala Szender az előadó, és a Louis Galeát üdvözlöm a számvevőszék képviseletében. Kérem, hogy mondja el nekünk a véleményét, parancsoljon. Thank you, Mr. President. And, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek jó napot kívánok, az összes tisztelt képviselőnek, és az összes többi jelenlevőnek. Bizonyára hozzászoktak már ahhoz, hogy amikor itt a szakbizottságban más intézmények mentesítéséről van szó, akkor a szemvevőszék éves jelentésének hetedik fejezetét tárgyaljuk mindig. Ebben tárgyaljuk az igazgatási költségeket, az intézmények és az Európai Unió más testületei esetében. Talán érdemes még azt megjegyezni, hogy a számvevőszék általános elemzést végez igazgatási költségek és adminisztratív költségek esetében, tehát az összes intézményt vizsgáljuk. A tranzakciókról egy általános mintát veszünk, véletlenszerű mintát, és ezek alapján készítjük az elemzést. 2010-ben ez az elemzés pozitív volt, a számvevőszék arra az eredményre jutott, hogy az adminisztratív kiadásokkal összefüggő tranzakciók 2010-ben minden esetben legálisak és szabályosak voltak. A korábbi években hasonló volt a helyzet. Ahogy említettem, a számvevőszék minden intézményt és más EU-s testületet együttesen vizsgál, tehát külön-külön nem jelentetünk meg véleményt az egyes intézményekre vonatkozóan. Ugyanakkor más elemzést is végzünk, bizonyos intézményekkel kapcsolatban ugyanis külön megjegyzéseink vannak egyes témákkal kapcsolatban. Jelen esetben a, külön, a nyugdíjak, a fizetések, a kiküldetési költségek és a szerződéses, ideiglenes és, és állandó a foglalkoztatott munkatársak felvételéről és a közbeszerzésről vagy beszerzésekről készítettünk egy ilyen elemzést. Először is az Európai Tanácsról szeretnék beszélni, az EGSB-ről, a Régiók Bizottságáról és az Európai Adatvédelmi Biztosról. Ami az Európai Tanácsot illeti, illetve a tanácsot, a számbevőszék azzal kapcsolatban vizsgálódott, hogy a Residence Palace, épít, építményt, vagy épületet épület finanszírozásánál hogyan csoportosították át az egyéb költségvetési sorokból a szükséges összegeket. Ami az egészbét illeti, a számvevőszéknek az a megfigyelése, hogy az utazási költségek megtérítése nem felel meg annak az elvnek, hogy az utazási költségeket a valós költségek alapján kell megtéríteni. A számvevőszék a beszerzési eljárással kapcsolatban is rámutatott néhány hiányosságra. Ami a régiók bizottságát illeti, itt is a beszerzéssel volt gond. Ami pedig az adatvédelmi biztos illeti. A szemvevőszék véleménye az, hogy belső verseny vizsga alapján írták ki az üres helyekre a pályázatokat, a helyet, hogy EPSO vizsgát rendeztek. Külön, előző jelentéseinkben hasonló vélemények születtek. Az adatvédelmi biztos esetében a szociális juttatások, amiket a munkatársokat, munkatársaknak fizetnek, Nos, ezzel kapcsolatban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a munkatársak igazolják különböző dokumentumokkal a családi állapotukat és egyéb kérdéseket, amelyek alapján szociális utatásokat kérnek. Megköszönöm a figyelmüket, köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdést. March. Köszönöm szépen, Galia, Galia úr. Most mielőtt megadom a szót az előadónak, szeretném köszönteni az intézmények képviselőit. A számvevőszék részéről Hui Kassia urat, a bíróság részéről Alfredo Kalocz urat, Stál urat, a Régiók Bizottsága képviseletében, Veszláke urat, az EGSB képviseletében, azután Doxi urat, az adatvédelmi biztos képviseletében, és Hardem igazgató urat. Most pedig az előadónknak szeretném megadni a szót. Ayala Sanders asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd gratuláljak önnek, elnök úr, hogy megválasztották szakbizottsági elnöknek. Nagyon remélem, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk. Tudjuk, hogy a szakbizottságunknak sok dolga van, és nagyon sokszor érzelemmel telített a munkánk. Természetesen az a célunk, hogy, hogy a lehető legjobban, legtisztábban, legeredményesebben kezeljük az európai számlákat. Jelen esetben a többi intézmény 2010-es évi mentesítéséről van szó, A mai napon ezzel kezdünk, meghallgatjuk az érintett feleket, a, külön, a többi intézmény, tehát a különböző intézmények képviselői felelőseit hallgatjuk meg a tanács kivételével. Köszöntöm az itt megjelent szakértőket, illetékeseket, és megköszönöm a szemvevőszéknek, a jelentését. Elnök úr, az a kérdésem, hogy lehetséges-e úgy eljárni, hogy felkérjük az összes megjelent illetékest vagy felelős, hogy néhány perces bevezetőt tartsanak, ez azt hiszem mindenkit érdekelne majd, és ezután rövid kérdéseket szeretnék az érintetekhez intézni. Gondolom a kollégák számára is jó lesz ez az eljárás. Köszönöm szépen, hogyha ezt így sikerül megszervezni. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elmondta a véleményét. És akkor ugyanúgy járunk el, mint mindig, az intézmények képviselőinek adom meg a szót. Először az Európai Bíróságot kérem, Kalott urat. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Valóban tulajdonképpen elégedettek eh, lehetünk azzal, amit a számvevőszék eh, mond a jelentésében. Az Európai Bíróságra vonatkozóan tulajdonképpen nem is nyilvánított véleményt a számvevőszék, és ennek mi nagyon örülünk, hiszen ebből mi a több év, hosszú évek óta tartó munkánk eredményét látjuk. Egyébként a számvevőszékkel mindig együttműködve dolgoztunk az éves ellenőrzések kapcsán és a többi ellenőrzést végző hatósággal, így a költségvetés Ellenőrzési Bizottsággal is mindig együttműködtünk. Ez több szempontból is fontos együttműködés, hiszen a jelentéseinkben megpróbáljuk mi is mindig a legátfogóbb tájékoztatást megadni. Másodszorban pedig, amennyire lehet, mindig szeretnénk az Európai Parlament állásfoglalásai alapján eljárni. A Kokobu szakbizottság állásfoglalásai nagyon fontosak számunkra. Ami az intézmények tevékenységét illeti, a tevékenységi jelentésben, a 2010-es jelentésben a következőket olvashatjuk. Szeretném világosra tenni, hogy három bíróság talál, tartozik tulajdonképpen az Európai Bírósághoz. Az esetek száma évről évre nő mindegyiknél, és ez, ezek a fejlemények, az esetszám növekedése jellemző volt az idei évre is. 2011-ben mind a három bíróság bebizonyította, hogy megbírkózik ezzel az egyre növekvő feladattal. Vannak azonban nyugtalanító fejlemények is a három bíróságnál, és ezek márciusban azt eredményezték, hogy az Európai Bíróság a tanácsnak és a parlamentnek benyújtott egy módosító indítványt az ügyrendjére vonatkozóan. Ennek az a célja, hogy az Európai Bíróság meg tudjon felelni az új kihívásoknak. Egy nagy tanácsot kívánnak létrehozni a bíróságnál, azután itt van az alelnöki funkció, és 12 új bírót kellene kinevezni a bíróságnál. Tehát ez egy kicsit ez amiért szükséges, hogy nő az esetek száma, ezért nyilvánvalóan több bíróra van szükség. Még egy dolog van, ami kicsit nyugtalanító, ez pedig az eljárások hossza. Nagyon elhúzódnak az eljárások, és az esetek visszautalása is problémát jelenthet. A bíróságnál Például 2009-ben 24 hónap volt az átlag időtartam egy eljárásnak, 2011-re pedig már 10 16 előzetes döntési eljárásban kellett meghozni <clears throat> döntést a bíróságnak. Új intézkedéseket is meg kell tennünk, annak érdekében, hogy az Európai Bíróság a jövőben valóban eh, korrektül tudja végezni a munkáját. Várom a kérdéseiket. Merci, Monsieur Kalot. Eh, Köszönöm szépen, Kalot úr. Szerintem észszerű, hogyha az intézmények szólalnak fel először, és utána térünk ki a kérdésekre. A következő a számbevőszék nevében Luis Calfia úr. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy csatlak... Engedje meg, hogy csatlakozzam azokhoz, akik gratuláltak önnek elnöki kinevezéséért, megválasztásáért. A 2010-es év mentesítésével kapcsolatban hadd emeljem ki a számvevőszék legfontosabb észrevételeit először is, mondjam, hadd mondjam el az, hogy nagyon pozitívnak tartjuk azt, hogy négy dokumentummal többet bocsátott rendelkezésünkre a bíróság, mint, mint az előző évben, tehát most már 62 dokumentumot kaptunk tőlük. Az úgynevezett Key Performance Indicator alapján elmondhatjuk azt, hogy sokkal jobbak lettek a jelentések, és ezek ezek alapján fogalmaztuk meg az ajánlásainkat. Az indikátorok azt mutatják, hogy két területen kell még javítani a helyzetet a pontosság, a jelentések pontossága, illetve az auditorok, az auditált személyek, vagy az auditált területek kommunikációja. Úgy gondolom, hogy nagyon hatékonyan használták fel a rendelkezésre álló finanszírozást a, a, a bíróságban, csökkent 2010-ben az betöltetlen állások száma, ez 5% alatt maradt, és most pedig körülbelül 3% ez. 26 állást, amely adminisztrátori állás volt, imáron core business álláshelyek váltották fel. Megtakarításokat is sikerült elérni, évente ebben az évben félmillió a takarítók, illetve a biztonsági szolgálat esetében. A K3-as épület munkálatai a tervezetnek megfelelően haladnak, illetve a költségvetési szempontból is minden a tervezetnek megfelelően halad. Az átláthatóság követelményének tökéletesen megfelel a bíróság, illetve a parlament pozitív költségvetéssel kapcsolatos megfigyeléseit is mindenképpen figyelembe vettük, illetve a külső és a belső auditor pozitív meglátásait is, meglátása is mindenképpen hasznosak voltak. A 2010-es év megmutatta azt, hogy a bíróságban sikerült reformokat végrehajtani, és ennek megvoltak a pozitív eredményei. A legfontosabbnak tartom azt, hogy több jelentést készítettek, és ezek hatékonyabbak voltak és megtakarításokat is végeztek. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a munkánkat a lehető leghatékonyabban végezzük, a peer review-t is sikerült végrehajtani, és ezzel kapcsolatban természetesen a jövőben is ö, tájékoztatni fogjuk a parlament. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen Luis Garcia úrnak. Megadom a szót a Régiók Bizottsága főtitkárának Stál úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A Régiók Bizottsága az elmúlt évben továbbra is azon dolgozott, hogy igazgatási tevékenységét javítsa, mint az elmúlt időszakban is, meg most is az Európai Számvevőszék megjegyzései, illetve a mentesítési eljárások megjegyzései nagyon fontosak voltak. Ilyen irányú munkánk területén egy önértékelést is elkezdtünk készíteni, összevetve azzal a módszerrel, amit az Európai Számbevőszék az elmúlt időszakban fejlesztett ki, és azon dolgozunk, hogy az igazgatási területen tovább korszerűsítsük a tevékenységünket. Ez szükségesse is vált, hiszen a Lisszaboni szerződés révén a régiók bizottsága újabb hatáskörökhöz jutott, ami egy kihívást jelent olyan értelemben is, hogy a saját munkánkat hatékonyabban és az eszközeinket, a forrásainkat jól használjuk fel nem akarom felsorolni, hogy milyen új területeken kell dolgoznunk, csupán azt tudom mondani, hogy a szubszidiaritás ellenőrzését végezzük, ami a vélemények készítését illeti. Újabb területek jöttek a tevékenységünkhöz, és fel szeretném hívni a figyelmet még arra, hogy a Mediterrán Unió területén a régiók bizottsága azt a felkérést kapta a kormányoktól, hogy a mediterrán térségben az önkormányzatok munkáját segítse az államen keresztül, ez egy ez eszköz, amit mi alakítottunk ki, tehát megfelelő képviseletekkel rendelkezünk ott, és ezen a területen kell hatékonyabbá válnunk. Most szeretném érzékeltetni a kérdéseket, amelyeket a számvevőszéki jelentés vetett fel, azt szeretném elmondani, hogy a pályáztatás területén alacsony összegű pályázatokról beszélünk. Nos, itt intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy az igazgatás egységesebb és jobb legyen az egyes pontok között. Egyébként pedig közvetlenül az intézményekhez intéztek kérdéseket. Egészen röviden szeretnék beszélni ezekről. De? Mindjárt reagáljak a kérdésekre, elnök úr? Azt hiszem, nagyon röviden kellene a legfontosabb pontokat, az ön számára a legfontosabb pontokat kiragadni. Jó, akkor egyelőre úgy gondolom, hogy összefoglaltam a régiók bizottságának szerepét, és ilyen értelemben rámutattam arra, hogy a súlypontok kijelölése arról szól, hogy kevés forrással mégis hatékonyan tudjunk dolgozni. Köszönöm szépen, Stál úr. Most pedig főtitkárhoz fordulok. Az EGSB főtitkárhoz fordulok. Mondja el véleményét. Vesztlága úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr figyelembe véve a számvevőszék megfigyeléseit a közbeszerzések területén. A bizottság figyelembe vette ezeket a megállapításokat, egy emlékeztetőt küldtünk az összes aldelegációhoz, és ebben az összefüggésben és a bizottság tovább formalizálja az ilyen források felhasználását, összevonását, hogy teljes mértékben eleget tudjunk tenni a számvevőszék megfigyeléseinek de el kell ismernem, hogy kisebb intézményeknek vannak gyenge pontjaik itt, mert nincs elég személyzetük erre elsősorban, és ebben az összefüggésben a tanács főtitkárától kaptam egy levelet, amelyben azt javasolja, hogy lehet, hogy az intézményeknek együttműködési lehetőséget kéne keresniük számos területen a közbeszerzés területén, és ezt szeretném a többi főtitkárral megvitatni majd ami pedig a 2009-es mentesítési eljárást illeti, és az itt szereplő ajánlásokat Wilson úr, Buzek úr, küldött egy választ az összes ajánlásra, amit a parlament állított fel ebben az összefüggésben, és nem akarom megismételni az egészet, szerintem a dokumentumot már kiosztották. Térjünk vissza a számbevőszék megfigyeléseihez. Galea úr is elmondta a saját prezentációjában, hogy mi a helyzet az alapszabályal kapcsolatban. Itt tájékoztathatok arról, hogy december 6-án az elmúlt évben az EGSB elnöksége egyhangúan úgy döntött, hogy a korábbi rendszert megszüntetik ezen a területen, és az ajánlásoknak, a parlamenti ajánlásoknak megfelelő rendszert alakítanak ki. Ez nagyon hasonlít egyébként a parlament rendszeréhez. A fő elemei ennek a rendszernek azt tartalmazzák, hogy a tényleges költségekből indulnak ki az utazási költségek megtérítésében, és ugyanúgy kezelik most már a business class utakat, a, visszatérek majd erre egyébként pedig az általányt is hasonlóan fizetik, mint az Európai Parlamentben, és mindenképpen hálás vagyok azért a tanácsadásért, amit megkaptunk a jelentéstevőtől ebben az összefüggésben. Téljünk vissza most a napi díjakhoz, és történelmileg az a helyzet, hogy az EGSB eltérően a régiók bizottságától be kell, hogy szerezze a miniszterek tanácsának hozzájárulását ahhoz, hogyha meg akarják változtatni a napi díjakat. 334 euróról beszélünk naponta, és 34 eurót kapnak, hogyha éjszaka is itt kell maradniuk. Megismétlem ezt, tehát azt gondolom, hogy a képviselők azzal egyet tudnak érteni. Itt az ideje annak, hogy összhangba hozzuk ezt a régiók bizottságának kifizetéseivel, hiszen őnekik vannak saját rátáik erre, és ha megengedik, azt hiszem azok reálisabbak. Ebben az összefüggésben nagyon Bízunk abban, hogy megfelelő megjegyzéseket kapunk az Európai Parlamenttől ebben az összefüggésben, hogy megváltoztassuk ezeket a napidiakat. Szeretném összefoglalni a számvevőszék megfigyeléseiből kiindulva fontos lépéseket tettünk az EGSB-nél annak érdekében, hogy teljesítsük a 2009-es mentesítési eljárásban szereplő ajánlások elvárásait. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő most az Európai Ombudsman nevében Harden úr. Parancsoljon. Köszönöm szépen. A számbevőszékhez hasonlóan és az Európai Adatvédelmi Fegyelgyelő Höz hasonlóan az ombudsman tevékenysége mások munkáját felügyeli, és arra bátorít, hogy a legjobb gyakorlatokat alakítsák ki, vagyis nagyon komolyan vesszük a költségvetési ellenőrzési hatóságok munkáját, és az elvünk az, hogy másokat is arra késztessünk, hogy javítsák ki a hibáikat, hogy ilyenek előfordulnak és dolgozzanak az állandó további javuláson. El kell, hogy mondjam, örültem annak, hogy komoly panaszok, kifogások nem merültek fel a számvevőszék részéről ebben az évben és természetesen túl fontos dolgok nem voltak, mint mondtam, amiket ki kell javítani, de alaposan megnézzük, hogy mit állapítanak meg más intézményekről, kisebb intézményekről, és ilyen alapon eh, igyekszünk figyelembe venni ezeket a tapasztalatokat, ami pedig a folyamatos javulást illeti, akkor szeretném felhívni a figyelmet, elnök úr, ha megengedi két olyan pontra, amelyel pillanatnyilag foglalkozunk. Egy belső átszervezés az első pont, aminek a célja az, hogy nagyobb hatékonyságot érjünk el az emberi erőforrás gazdálkodásban. A második pont pedig az, hogy kezdeményezést indítottunk arra, hogy az ombudsman honlapját köz, honlapján hozzáférhetővé tegyük az éves jelentést és a tevékenységi jelentést. Ezzel átláthatóságot teremtünk a nyilvánosság számára a tevékenységünket illetően. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen, Harden úr. Most pedig Taxi urat kérném, hogy szóljon az Európai Adatvédelmi Felügyelet részéről. Köszönöm, elnök úr. Az Európai eh, Adatvédelmi Felügyelet a legkisebb és a legfiatalabb eh, EU intézmény. Ahogyan Harden úr is eh, elmondta, ez egy független felügyeleti szerv, és a missziónk, a feladatunk az, hogy biztosítsuk a személyes adatok kezelésének biztonságát, az adatvédelmet, az adatok feldolgozása során, illetve az egész jogalkotási folyamatban. Most alakítunk ki egy stratégiát, a mérsékel, de fenntartható növekedés stratégiáját a 2007 és 2013 közötti időszakra. És ez a stratégia összhangban kell, hogy legyen azzal, a nő a munkateher ebben az időszakban. Nyilván a bizottsági tagok, a képviselők megértik, hogy az elmúlt néhány évben jelentősen megnőtt a munka, munkánk a Lisszaboni szerződés hatására. Most egyre több terület tartozik a mi felügyeleti hatáskörünkbe. Itt van például a digitális agenda, az adatvédelemmel kapcsolatok nagyobb érzékenység, tudatosság, az eh, LTPS munkáját is eh, megnöveli, hiszen egyre több ügynökség kell, hogy megfeleljen eh, adatvédelmi előírásoknak. Ezért az elmúlt három évben 39-ről 43-ra nő, növekedett a létszám, a dolgozói létszám nálunk. És ezt úgy sikerült elérni, hogy közben csökkent a költségvetésünk, ugyanis a többi intézményes hasonló, mi is tudjuk, hogy mennyire fontos az észszerű gazdálkodás. 2010-ben 7,9 eh, millió volt a költségvetésünk, és ez 2012-ben lemegy 7,6-ra. Elkezdődött egy folyamat, a belső átszervezés, hogy javuljon a munka. 2009-ben már átszer, megindult az átszervezés, 2010 májusában ez folytatódott a belső átszervezés, és a munkák gyümölcse most már jól látható a költségvetés végrehajtásában. 73% volt az eh, arány 2009-ben, és 85%-ra ment a hatékonyság 2011-ben, és szeretnénk tovább haladni ezen az úton. Elkészítünk majd egy stratégiai áttekintést, tavaly elkészült az önértékelés, eh, és egy külső konzultációt is folytatunk idén, az érintettekkel, a partnerekkel. Szeretnénk, hogyha az egész EU-ban az adott védelem hatását mérni lehetne, és azt, hogy milyen hatása van a munkánknak. Az áttekintés része az is, hogy kulcs indikátorokat fejleszünk ki, teljesítményindikátorokat. Galea doktor, a számvevőszék véleménykészítője kérte ezt, és belső teljesítménymérésre alkalmas indikátorokkal fogunk dolgozni, hogy jobban tudjuk mérni, hogyan javul a munkánk, a teljesítményünk. Kicsit távolatosabb terv, a stratégiai tervezés kialakítása. Lesz egy, lesznek éves menedzsment tervek, és középtávú stratégiai tervünk is. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Dokci úr. Ezzel meghallgattuk az érintett intézmények képviselőinek eh, a véleményét. Egy kérdést ismételnék meg, amit Westlage úr is föltett, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy tud-e majd erre a kérdésre válaszolni, hogy valójában 34 euróból lehet-e egy szállodai szobát találni itt Brüsszelben, és egy plusz éjszakát eltölteni, lehet, hogy ez egy kicsit ironikus felhanggal mondtam, más kérdéseknek nagyobb hatása van nyilván költségvetésre, és most visszaadnám a szót a Jela Szender asszonynak az előadónknak. Köszönöm szépen, Tajér úr. Követem az ajánlásait, és kérdéseket fogok feltenni a különböző intézmények képviselőinek. Először is köszönetet, köszönettel tartozom a sok információért. A bírósággal kapcsolatban, hadd mondjam el, hogy valóban nagyon aggaszt minket az, hogy hihetetlenül nagy mértékben növekedett meg az ügyek száma. Tehát az európai polgárok különböző témákban egyre többször fordulnak az Európai Bírósághoz. Tehát mindenképpen akaszt minket az, hogy az ügyek száma így nő, de annak nagyon örülünk, hogy az egyes ügyek határideje megmaradt, tehát nem nőtt meg. Ez mindenképpen pozitív eredmény. Egy kérdést szeretnék föltenni a bíróság képviselőjének. Hogyan használják az úgynevezett e-kúria rendszert, ugye ez az úgynevezett elektronikus bíróság, -e ez abban, hogy kezeljék a megnövekedett esetszámot, és abban, hogy ezzel egy időben ne növekedjen egy-egy eset határideje. Tehát köszönet a bíróság képviselőjének, de hát ugye ismer minket, mindig többet és többet kérünk, elismerjük, hogy nagyon komoly erőfeszítést tettek. Egy konkrét kérdést is föl szeretnék tenni. A ö, számbevőszék képviselőjének a peer review-val kapcsolatban az a kérdésem, hogy e, pontosan milyen következtetésekre jutottak. Aztán mi a helyzet a szembevőszék tagjainak vagyonnyilatkozat, vagyonnyilatkozatával, mikor fogják ezeket nyilvánosságra hozni, De jelenleg ezek nem nyilvánosak, ezzel kapcsolatban szeretném hallani a véleményét. Régiók Bizottsága, megköszönöm a tájékoztatást. Egy kérdésem lenne, hiszen utalt rá, hogy nagyon jól együttműködünk, Westlake úr utalt arra, hogy próbál egyre jobban hasonlítani a parlamenthez. A kérdésem tehát az, hogy hogyan értékelik a közigazgatási együttműködést. Megfelelő ez, ugye ez a közigazgatási együttműködés nagyon fontos eleme a két intézmény közötti együttműködésnek. Egészbé. Megköszönöm, hogy az EGSB tagjai komolyan vették az Európai Parlament ajánlásait. Megköszönöm, hogy az utazások, illetve a napi díjakat illetően a lehető legnagyobb átláthatóságra törekedtek, és sikerült ezt megvalósítani. Mindent meg lehet oldani, ahogy látják, és remélem, hogy az új szabályok értelmében sikerül megoldani a napi díja kérdését. Az a kérdésem, hogy hogyan adódnak össze a 11-es és a 12-es cikk értelmében kiszámított napi díjak. Nagyon fontosnak tartom tehát az utazás és az utazási költségtérítés átláthatóságát. Én azt szeretném elérni, Azt szeretném kérdezni, hogy pontosan milyen dokumentumok alapján számítják ki az utazási költségtérítésben azt, hogy mire jogosultak az EGSZB tagjai. Kicsit paradox a helyzet, mert létezik egy olyan utazási költség, amelyet akkor lehet kérvényezni, hogyha videokonferencián vesznek részt a, a, a tagok, de nem tudom, hogy ezt hogy össze lehet-e hasonlítani egy olyan utazási költséggel, ami a Brüsszelbe utazást jelenti. Az a kérdésem az EGSB felé, hogy az Olaf-fal hogyan történik az együttműködés. Az ombudsman is közbelépett egyébként ebben a folyamatban kétszer is. kérdésem, hogy az Európai Unió tisztviselők bíróságával való kapcsolata hogyan áll? Hogy egy whistleblower esetében gondok merültek fel ugyanis. Másik kérdésem, a adatvédelmi biztos felé, mi a helyzet, illetve továbbra is az EGSB felé, mi a helyzet a főtitkár ki, főtitkári helyre kiírt pályázattal, meg, betartották-e a szükséges határidőket. Nézzük az ombudsmant. Abban nyilván egyetértünk, hogy nagyon jól racionalizálja az ombudsman a különböző költségvetési kérdéseket, és napról napra javul a teljesítménye ebben a témában. Kérdésem az, hogy hogyan sikerült a határidőket csökkenteni, illetve az ügyek intézésében hogyan használták fel az új technológiákat, illetve a különböző távügyintézési lehetőségeket. A parlament rövid idővel ezelőtt készített az ombudsmanról jelentést, úgyhogy nagyon aktuális lenne a válasz. Adatvédelmi biztos. Üdvözlöm Önt itt, végre Önökkel is foglalkozhatunk mentesítés kérdésében. Megköszönjük azt, hogy racionalizálták a költségvetésüket, a források felhasználását. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan javították ki azon hibákat, amelyek amelyekre a számvevőszék mutatott rá, különös tekintettel a 2009-es mentesítésre. Nyilván kiavítottak bizonyos hibákat, hiszen azóta eltelt némi idő. Hogy tették ezt, ez a kérdésem? Aztán az elektronikus rendszert is említették. Ugye ez egy új rendszer, és az a kérdésünk, hogy hogyan érik el azt, hogy a különböző dossziék adatokat védjék, hogy érzékeny adatok ne kerüljenek nyilvánosságra. Még egy kérdésem van. A hatékonysági mutatókkal kapcsolatban a 2011-es évre ezek elkészülnek-e? Illetve, hogy az éves tevékenységi jelentésben lesz-e arról szó majd, hogy a parlamenti mentesítés ennek mi a tartalma. Ezek lennének a kérdéseim, és megköszönöm a válaszokat előre is. Ja, Köszönöm. Köszönöm szépen az előadó asszonynak. A néppárt részéről kérdezem, kinek adhatom meg a szót? Akkor Ivanova asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az intézmények képviselőinek eh, az elmondottakért. 2000 9-es mentesítési állásfoglalásban a régiók bizottságával kapcsolatban felhívtuk a figyelmet megtakarítási lehetőségekre. Most kérdezem öntől, hogy végrehajtotta-e az önök intézménye ezeket az ajánlásokat, és mit tettek ennek érdekében, hiszen a megszorítások idejét éljük, és nagyon fontos, hogy minden intézmény megpróbálja optimalizálni a kiadásait. Második kérdésem címzetje az adatvédelmi biztos. Ajala asszony az előadó már megkérdezte, hogy a számvevőszék ajánlásait hogyan kívánják, próbálják teljesíteni. Itt van az ex post verifikálási mechanizmus. A számvevőszék ajánlásában benne volt, hogy tavaly ezt nem sikerült teljesíteni, pedig benne volt a számvevőszéki jelentés ajánlásaiban. Kérdezem, hogy történt-e valami előrelépés, ugyanis az utólagos ellenőrzés kicsit kritikus fontosságú abból a szempontból, hogy javuljon az egész ellenőrzési mechanizmus. Köszönöm szépen, Ivanova asszony. Wolfen képvis, Wolfen úr. Köszönöm. Veszlék, Veszláke úrhoz intézem a kérdésemet az EGSB-hez. Itt nem a 34 euróra kérdeznék rá, hanem hanem hát ugye hogyan tudják eh, a eh, kollégák eh, jó pénzügyi menedzsmenttel azért így is megoldani a helyzetet. De nem erről kívánok szólni, hanem eh, Veszlék úrtól a következőt kérdezni. Milyen változások történtek 2009 óta? És mondja nekünk egy példát eh, az úti költségek, eh, egy példát mondott az úti költségekre, de kérdezem, hogy voltak-e más változások is, és úgy érzi-e, hogy történt, javult a helyzet más területeken is. A 2010-es költségvetéssel kapcsolatban pedig azt kérdezném, hogy a számvevőszék Veszlék úrnak jelzette problémákat, vagy úgy érzi-e, hogy az EGSB most már a pénzügyeket jobban kezeli, történt előrelépés. És végül az utolsó kérdés, milyen garanciákat kalmaznak annak biztosítására, hogy a pénzügyekkel, az erőforrásokkal kapcsolatos döntések megfelelően legyenek dokumentálva és indokolva? Köszönöm szépen. Iping úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr megszorítások idején, amikor a tanács, a bizottság és a parlament mindent megtesz a költségcsökkentés érdekében, az EGSB és a régiók bizottsága tovább növelik a költségeiket. Az elmúlt nyolc évben 50 százalékos volt a növekedés. Veszlék úr és munkatársai által azt mondják, hogy takarékos hogy növekedtek a költségek szerény mértékben, az egy nagy understatement. 2,9 százalékos volt az EGSB esetében eh, a eh, növekedés egy év alatt, ez 89 eh, millió. 2011-ben az Európai Parlament felhívta az EGSZB-t arra, hogy tekintse át átfogóan a kiadásokat az összes tevékenységi területen, és biztosítsa azt, hogy minden kiadással megfelelő érték teljesítmény álljon szembe. Ez a benyomásom, elnök úr, hogy az EGSB eh, továbbra is úgy tesz, eh, vidám, mintha nem történt volna semmi. És eh, mind a két intézménytől azt kérdezem, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy ezt a tanulmányt itt mindenki megszívlelje a számvevőszék a kiadások kifizetésének a rendszerét is átvizsgálta. Itt általány kifizetések történnek. Más intézményeknél már megszűnt ez az általány kifizetés, és csak tételes elszámolás létezik bizonylatok ellenében. De az egészben 2015-ig a tervek szerint tovább működik ez az általány kifizetéses rendszer. Miért nem szüntetik ezt meg, ugyanúgy, mint a többi intézménynél. Tudjuk ugyanis, hogy az általány rendszerre nagyon sok volt a visszaélés. Tulajdonképpen korábbi Giacomo Rigaldo volt EGSB tag esetében bünte, börtönbüntetésre ítélték, amiatt, hogy egyszerre vett fel költségtérítést az EGSB-től, és attól az olasz munkadószervezettől, amelyet képviselt, tehát sok a visszaélés. Azután sokszor beszélünk az inputokról, de kevesebbet az outputról, az eredményekről. Mind a két intézmény a részvételi demokrácia intézménye, de nem sok mindent javult ezen a területen. Az EGSB a kommunikációs költségvetését az elmúlt nyolc évben meg háromszorozta, a régiók bizottsága meg kétszerezte és hogy mi az eredménye az eg- ennek? Az e EGSB 0,35 százalékát adja a megfelelő domén látogatóinak, a régibizottságnak pedig 0,7 százalék ez az arány. A szociális médiát, a közösségi oldalakat um, egyre nagyobb mértékben használják fel, hiszen ez, ez olyan a forradalmi, nagyon új változások forrását jelentik a eh, közösségi oldalok, de eh, a Twitteren és a Facebookon sokkal kevesebb eh, a lájkolások száma, mint ahány munkatársuk van. Nem fedezték fel, hogy működik a Twitter. szálló, egyszerűen nem twitterezik, nincs jelen a Twitteren. Miért nem? amit mondani akarok, tehát a 2011-es állásfoglalásunk a 2009-es költségvetés mentesítésével kapcsolatban rávilágít arra, hogy egyik intézmény sem teljesíti az ígéreteit, és nem csökkentik a költségeket. Szerintem nem kell vitát folytatnunk arról, hogy most egyáltalán van-e bármi haszna, hogy létezik ez a két intézmény. Hello, Turing Schmidt, Dán miniszterelnök asszony, az eh, európai alkotmányos szerződéssel kapcsolatos vitában a következőt mondta, eh, túl költségesek, nem koncentráltan működők és hatékonytalanok ezek az intézmények. Eh, és akkor még nem volt miniszterelnök, hanem a konvent tagja volt Hella Thorning Schmidt, most időközben a soros elnökség elnöke, de a miniszterelnök lett. A két intézmény mentesítése, tehát az egészben és a régiók bizottságának a e, mentesítését ellenzem, amíg e, nem nyújtottak be e, komoly javaslatot a költségek csökkentésére. És szeretném a főtitkárokat megkérdezni, hogy mit javasolnak, hogyan kívánják a tanács, a bizottság és a parlament követeléseit teljesíteni. És megbízást adtam, hogy egy tanulmány elkészítésére ezt el fogom jutatni önnek és a szakbizottságunk minden tagjának. Köszönöm szépen. Webswingingen megy az internetre az egész ülés, majd megláthatjuk, hogy hogyan reagálnak a Twitteren, a Facebookon arra, amit elhangzott. Most pedig az intézmények képviselői, most megkérdezni, hogy aktívak-e a Twitteren, hát nem tudom, hogy ez most összhangban van-e, például az, az Európai Bíróság funkcióival, hogy nekik ott muszáj lenne Twitteren jelen lenni, de hát azért köszönöm a kérdéseit. Szeretne valaki még kérdést feltenni, vagy válaszolhatunk? Kreszle asszony. Nos, megpróbáltam megállapítani, hogy hányan is vannak az Európai Uniónál fizetésben, állásban és fizetésben, nincsen dokumentum arra nézve, hogy ez hogy működik, ezt maguknak kell megcsinálni. Vannak foglalkoztatottak, vannak köztisztviselők, aztán vannak a szerződésesek, aztán vannak a határozott időre megkötött szerződések. Tehát kérném az összes intézményt, hogy 2011-re ezeket az információkat adják meg nekünk. Minden nemű foglalkoztatási viszonyt, ez szerint sorolják fel ezeket tehát valahol lehetőséget kell teremteni arra, hogy egy ilyen dokumentum készüljön, anélkül, hogy órákig keresünk valamit. Ez egy kínos ügy. Igazából kínos, hogy nem tudjuk, hogy hányan vannak a fizetési listánkon, a bérlistánkon. Azt mondják, hogy 55 ezer körül van a számuk. Hát, de azért ennél azért pontosabban kéne tudni szerintem. Ezért a jelenlévő urakat arra kérném meg, gondolják végig, hogy hogy tudnánk ilyet létrehozni. Tehát, hogy megadják nekünk az információt, hol keressünk, hogyha kíváncsiak vagyunk erre. Köszönöm szépen. Azt hiszem ez egy nagyon fontos pont. Nincsen konszolidált adatbázisunk, adatbankunk. Ha ezt össze akarjuk vetni, akkor egy adott fordulónaphoz kéne kötni, hogy mikor adatokról beszélünk. Nos, további hozzászólási igény nincsen, akkor az előbbi sorrendben kérnék válaszokat. Karot úr, a bíróság nevében, az Európai Bíróság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm a jelentéstevő asszony kérdéseit a kúria rendszerrel kapcsolatban. Az e-kúria rendszert fölhasználhatják a állampolgárok, ezen mód, ilyen módon küldhetik el nekünk a dokumentumokat, illetve a bíróság is ilyen módon küldheti el a, do, a válasz dokumentumokat. A Twitter nem használjuk. Az Elkúria olyan informatikai rendszert, amely, olyan rendszer, amelyet a bíróság elég régóta készít, együttműködünk a bizottság informatikai osztályával, ez azt hiszem jó példája az intézményközi együttműködésnek. 2011. november 1-én indítottuk el, és nagyon nagy a sikere. Az érintett felek arról számolnak be, hogy ez megkönnyíti az administratív terheket, ahelyett, hogy, ahelyett, hogy több példányban, ajánlott levélben elküldenék a, a szobaforgó dokumentumokat a bíróságnak, elég az elkúriával elküldeni ezt. Tehát ez mindenképpen megkönnyíti a munkát az ő számukra is, és számunkra is a bíróságon belül. Attól még nem egyszerűsödnek le az ügyek, hogy digitalizált adatokat kapunk, de ez mindenképpen megkönnyíti a dokumentációt. Tehát jó példája ez azt hiszem a modernizációnak, az intézmény modernizációjának is, és természetesen ez költségvetési megtakarítással is jár. A megtakarításokkal kapcsolatban kaptam egy kérdést a bíróság igenis vizsgálja az, hogy a különböző területeken, és itt az összes területre gondolok, hogyan lehetne csökkenteni a kiadásokat, anélkül, hogy ez rossz hatással lenne a munkánkra. Az eset gyűjteményünket már ugye 60 éve készítjük, ez eddig, ez eddig papír alapú volt, és eh, immáron ez elektronikus ez nagyon komoly megtakarításokhoz vezet, és azt gondolom, hogy ez kielég, jobban kielégíti az állampolgárok, az európai polgárok igényeit is, könnyebb keresni ebben az adat rendszerben, és csökkennek az intézményük működési költségei is. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Kalott. Köszönöm szépen, Kalott úr. Akkor a számbevőszék következik, Luis Calfia úr. Gracias. Köszönöm szépen. Az előző kérdésre válaszolván, a peer review-val kapcsolatban, azt mondhatom el, hogy a számbevőszék megkezdte a munkát, jelenleg választjuk ki azokat a szemvevőszégeket, amelyek részt vehetnek ebben a folyamatban. Megpróbáljuk a ezzel kapcsolatos dokumentumokat, felkéréseket, felhatalmazásokat elkészíteni, és az év során ez elkészült. Ami a vagyonnyilatkozatokat illeti, jelenleg a szemvevőszék átvizsgálja vagy felülvizsgálja a magatartási kódexét, ahogy ezt már más intézmények is megtették, és úgy vélem, hogy az elkövetkezendő hetekben pontos és pozitív választ tudunk adni erre a kérdésre. Még egy dologra szeretnék válaszolni, Grészle asszony kérdésére. A szemevőszék esetében 2012. január végén 884 munkatársunk volt, 58-nak volt állandó szerződése, 10, szerződéses volt, és volt 11 stázserünk elmondhatom egyébként a hasonló információt az előző évekről is, és ezt szívesen elküldöm a jelentéstevő asszonynak. Köszönöm Luis Garcia úrnak. Valószínűleg észszerű, hogy konszolidálva egy adott fordulóhoz kötve kapjuk meg az adatokat, majd most pedig Stár úr kap szót, a Régiók Bizottsága főtitkára. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm a feltett kérdéseket is. Először nézzük meg a raportőr kérdését. Az együttműködésre vonatkozott ez, az EGSB-vel folyó együttműködésre az a helyzet, hogy az régiók bizottsága szempontjából az a helyzet, hogy a közös szolgálatokban dolgoznak a legtöbben, olyan szolgálatokban, amelyeket az EGSB-vel együtt működtetünk és szervezünk, annak érdekében, hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújtsanak, és egy, egy komoly szinergia hatás érhető el. Tehát a fordítást és az épületeket mindkét intézmény együttesen veszi figyelembe. Ennek vannak megtakarítási lehetőségei egyértelműen, de plusz koordinációra van szükség. Van egy együttműködési szerződés, amely lehetővé tette, hogy az együttműködést jól szabályozzuk. Úgy gondolom, hogy időközben jó politikai kontrollt sikerült kialakítani az igazgatásra nézve is, és ilyen értelemben a két intézmény együttműködése az adminisztráció nagy területén mindenképpen jó példaként szolgál a megtakarításokra, és egyéb európai intézmények együttműködésére is kiterjeszthető ez, mert bizonyos közös tevékenységek összehangolva komoly megtakarítást eredményezhetnek. Szeretném még elmondani a tagjaink pénzügyi érdekeltségének érdekeltségére vonatkozó nyilatkozatokat is, vagy a vagyonnyilatkozatát, és ilyen értelemben az Európai Parlament kívánságainak eleget teszünk. Ezt a Kokobu egyébként már komolyan figyelemmel kísérte. Rendszeresen adnak pénzügyi helyzetükre vonatkozó nyilatkozatot a tagok, és az elnök el is mondta, hogy ez a honlapon is megtalálható lesz majd, vagyis ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament által kívánt módon hozzáférhetővé válnak ezek az adatok. Ami a megtakarítások kérdését illeti, nyilvánvaló, hogy gazdasági nehézségek esetén ez egy rendkívül fontos téma, és tagjaink, amelyek miniszterek, főpolgármesterek adott esetben helyi ön, vagy területi önkormányzatok képviselői, és hát nyilván ők pontosan látják, hogy milyen megtakarítások vannak, és éppen ezért elvárják azt, hogy a, az európai intézmények, amelyek számára dolgoznak, mindent elkövessenek annak érdekében, hogy megtakarításokat érjenek el. Ezért felhívom a figyelmet arra, hogy a régiók bizottsága rendelkezik egy programmal az adminisztráció javítására és a nagyobb hatékonyság elérésére, több mint 40 intézkedést hoztunk a, az igazgatás továbbfejlesztése érdekében. Az a helyzet, hogy az elnökség rendszeresen figyelemmel kíséri ezeket, az összes költségvetési tételünkön végigmentünk ilyen szempontból, és az igazgatási területen csökkentéseket eszközöltünk, ahol nehéz ilyen csökkentést elérni, azok a politikai tevékenységek, hiszen nyilvánvaló, ezt már elmondtam, a régiók bizottsága a Lisszaboni szerződés módosítás kapcsán új hatáskörökhöz jutott, és hát ezeket el is kell látnunk, ezeket a feladatokat, amelyek ebből adódnak. Ami pedig a megtakarításokat illeti, azért az épület területen az együttműködés révén, például az EGSB-vel folyó együttműködés révén az EMA tanúsítványt megkaptuk az épületpolitikánk tekintetében és az energia területen, a gáz esetében például 30%-os megtakarítást értünk el. Tehát láthatják, hogy a mindennapok kiadásaiban is igyekszünk a lehető leghatékonyabban működni ami pedig a régiók bizottságának hatását illeti Epping úr, igencsak kiélezve, kihegyezve fogalmazott itt. Ez nyilvánvaló olyan dolog, ami foglalkoztatja a tagjainkat. Van egy ügyredünk, amely azt tartalmazza, hogy egy hatékonysági jelentést kell évente egyszer előterjeszteni, és ez pont ezzel foglalkozik érdemese volt ennyi időt szánniuk a politikusoknak, hiszen odahaza neki komoly felelősségük van, és érdemese nekik egy európai intézményben dolgozni. Ez az impact jelentés, ez a hatás jelentés rámutat ezekre a kérdésekre, és akit érdekel, a képviselőknek szívesen rendelkezésre bocsátom, de elérhető az interneten is. Vagyis ha azt nézzük, hogy egy európai intézmény milyen hatással jár, ez az egyik legfontosabb kérdés, amit minden politikusnak fel kell tennie magának. Ami pedig a súlypont kijelölését illeti. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. A régiók bizottságának nem lehet az a célja, hogy minden egyes polgárral közvetlen kapcsolatot vegyen fel. A Twitter egy nagyon fontos, érdekes kérdés persze, de azt tudom mondani, hogy a mi célcsoportunk a 90 ezer önkormányzat. Polgármesterekről beszélek, a régiós miniszterekről beszélek, ők a mi partnereink. Ezért alakítottunk ki szoros együttműködést a helyi és regionális önkormányzatok szövetségeseivel, ahol megvannak a megfelelő elektronikus newsletterek, amelyeket ők osztanak ki. Több tízezer newsletter létezik, és így célzottan tudjuk eljutatni ezeket a helyi és regionális szintre, tehát velük működünk együtt, és nem gondolom, hogy egy viszonylag kis intézmény, amelynek a költségvetése alacsonyabb, mint a nagyobb városok PR költségvetése, hát mi nem tudjuk eh, kitűzni, hogy minden polgárhoz eljussunk. A mi célcsoportunk a települések és az önkormányzatok. Gressle asszony kérdését illetően nyilvánvaló a személyzetre vonatkozó összes eh, információt, ez nálunk eleve meglehetősen korlátozott számú személyzet. Nos, ezt rendelkezésre tudjuk bocsátani. Köszönöm szépen, Stál úr, Westlake úr az EGSB nevében, a Gazdasági és Szociális Bizottság, Bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Most, amit Gerhard Stahl már elmondott a közös tevékenységet illetően, elnök úr, ön vetette fel azt hiszem a kérdést. Úgy vélem, hogy az együttműködésre vonatkozóan a többi intézménynek több információt kéne beszerezni, mert ez egy jó példája, és minden bizonyal egy jövőbeli modellt is jelent, hogy hogyan lehet jó eredményre jutni két intézmény együttműködésében. A mi együttműködésünk egy együttműködési megállapodásból indul ki, ez egy 7 éves időszakra vonatkozik, és született egy fél éves jelen, vagy félidős jelentés, és ez meglehetősen pozitív. Nyilvánvalóan ez egy bonyolult rendszer, de ez működik, mert mi gondoskodunk arról, hogy ez működjön. És megfelelő megtakarításokat is sikerült elérnünk az európai adófizető érdekében. Természetesen a működésre vonatkozóan a szakbizottságnak több információt is tudunk adni, és itt vannak a különböző együttműködési módszerek még a személyzet több mint fele a közös szolgálatokban dolgozik, ez nagyon fontos, de ezt már hallottuk. Aztán egy sor további kérdés is felmerült a előadó kérdései az új tagok pénzügyi alapszabályára vonatkozóan. Tehát be kell látnom, bevallom, nem tudtam eléggé mielőtt a bizottságnál kezdtem dolgozni, hogy a bizottság tagjai hogyan működnek, az nem kapnak európai bért. Az egyetlen pénz, amit kapnak, az, az, amit a szervezettől kapnak, amit képviselnek. Tehát, hogyha egy tag nincs ott a saját szervezetében, mert éppen a bizottság az EGSB számára dolgozik, akkor ez költséget jelent azon szervezet számára, akit képvisel, akinek dolgozik egyébként. Számos tagunk egyébként eh, igen, és eh, ezt figyelembe veszi a költségtérítések esetében. És eh, nem akarok túlozni, az EGSB tagjai tulajdonképpen európai önkéntesek, hogyha úgy veszük, a második pedig az időre vonatkozik. Mennyi időbe kerül egy tag számára, hogy az EGSB-nek dolgozzon? Például ha Brüsszelbe akarnak jönni egy ülésre, akkor sokan két-három napot nem tudnak dolgozni odahaza. Az videokonferencia lehet, hogy a jövőben, hogyha megtaláljuk a megoldásokat a tolmácsolással is például, egy megoldást képezhet, de az EGSB hogyha a videokonferencián van, akkor nem a saját szervezetében dolgozik. Tehát ezt a logikát figyelembe kell venni az alapszabályban. Tehát, ha jól értem, az, hogy teljes információt biztosítsunk természetes, és ezt meg is fogjuk tenni az előadó számára. Aztán különböző további kérdések is felmerültek az előadó részéről az ombudsmanra vonatkozóan. Az, az EGSB mindig működik és teljes mértékben együtt működik az összes említett ügynökséggel és intézménnyel, az Olaffal, az ombudsmannal, az Európai Számvevőszékkel természetesen. Ajala asszony felvetett egy kérdést az Olafra nézve, ha jól emlékszem. Nem gondolom, nem állam titok, hogy vizsgálatot indított március 11-én 2011-ben az Olaf. Teljes mértékben együttműködtünk egy fegyelmi vizsgálat is indult. Azt hiszem 2005-2006-ra vonatkozott egyébként, mint egy 250 eurós csalásról volt szó, úgy emlékszem, igyekeztünk választ adni. Tehát 2011 márciusban indult a vizsgálat, és azóta nem hallottunk semmit. Ez az, amit a vizsgálatról most el tudok mondani. Természetesen teljes mértékben együttműködünk, és együtt is fogunk működni az Olaffal. Amennyiben a vizsgálat során újra megkeresnek bennünket. Ami az ombudsmant illeti, mindig, mindig teljes mértékben igyekszünk eleget tenni az ajánlásainak, és azt hiszem elmúlt évi jelentésében jó példaként szereplünk, egy olyan intézményként, amely mindig is igyekszik megtalálni a megfelelő kielégítő megoldást. Pillanatnyilag egy eset van, ez egy bonyolult eset, amely bennünket nagyon foglalkoztat. Decemberben beszéltem az ombudsmannal erről, és én is jártam az ombudsman szolgálatnál elmúlt héten, és bizonyos hatáskörökről beszélünk, és az igazság az, hogy nagyon sokat tanultam az AIP mm, hatáskörökről, de az lényeg, hogy egy komoly belső reformot hajtottunk végre a saját folyamataink eljárásaink javítása érdekében, és remélem, hogy ez nem sokára jól is működik a gyakorlatban. Aztán felvetődött egy számvevőszéki ítélet is az előadó részéről, és a ez nagyon érdekes felvetés volt, be kell látnom, de azt kell, hogy mondjam, hogy a meglévő precedensek alapján azt találtuk, hogy egy szemét, akit felvettünk, nem megfelelő módon került felvételre, és Brunner úr a korábbi Olaf főigazgató és elbocsátásra került, de aztán volt egy ilyen vita ott is. Ami pedig a külső jogi tanácsadást illeti, ilyen is előfordult, és informális jogi tanácsadást is igénybe vettünk, mindig ugyanarra jutottunk természetesen, hogyha van üresedés valahol, ha betöltetlen állás van, akkor valamilyen döntést kell hoznia a felvételnek, és természetesen ezt úgy igyekszünk megtenni, hogy a számvevőszék ajánlásének eleget tegyünk, és annak érdekében, hogy teljesen biztosak lehessünk abban, hogy a helyzetet tisztázzuk. Levélváltás kezdődött a megfelelő képviselők a Spanyolországban és Olaszországban. Hát ez az a két kormány, amelyik ezt beindította, és ők azt mondták, hogy végül is lezárult számukra az egész ügy. Ayala Sender asszonyt meghívtam a bizottságunkba, az EGSB-be, és ő maga is láthatja, hogy mi a helyzet. Az igazság az, hogy nagyon érdekes helyzet alakult ki ebben az esetben, de minden információt megadunk. Ami pedig a vonz kérdéseket illeti, itt arra emlékszem, ugye elfelejtettem elmondani valamit, 2009-es mentesítési eljárás során is felvetődött a kérdés a tagok pénzügyi helyzetére vonatkozó nyilatkozat, vagy vagyon helyzetére vonatkozó nyilatkozatról van szó. A, az igazság, az akkori ajánlásoknak teljes mértékben eleget teszünk időközben, de úgy általában el tudom még mondani azt, hogy az alelnök Jacek úr és felkészült erre, megfelelő reformokat készítünk elő az eljárásaink vonatkozásában, és az EGSB teljes mértékben transzparens ezen a területen, úgy gondolom. Nem csak arról van szó, hogy nem megfelelően dolgozunk, hanem mindig lehet mit javítani, és ez elvezet az Ivanova kérdéshez, ami a kiadások felvizsgálatát illeti nyilvánvalóan. Számos vizsgálat folyt, felvizsgálat folyt, amikor a, a 2012-es költségvetést készítettük elő, a tervezetet, és nagyon alaposan vizsgálták az EGSB összes kiadását, és a 2013-as tervezet elkészítésekor ugyanígy fogunk eljárni, és folyamatosan keressük a megtakarítási lehetőséget. Ha megengedik, mondok egy példát. Nagyon örültem, hogy dr. Gallia, aki a számvevőszék tagja, eljött hozzánk, a szolgálatától, és tőle személyesen is sokat megtudtunk, és hogy milyen eredményeket értek el, például a biztonsági dolgok kezelésében, a biztonsági feladatok ellátásában, amikor ezt saját hatáskörbe vonták, és hát mi is szeretnénk egy hasonló eredményt elérni de elmondtam, Gerhard Stahl úr is együttműködik, mert hiszen egy közös szolgálat számunkra de folyamatosan keressük a lehetőséget, csak azért mondtam el ezt a példát. Ami pedig Epping úr pontjait illeti, a szakbizottság 2012-re vegye figyelembe az inflációt, és ez alapján a növekedés nálunk negatív a kiadásokat illetően, és egy 2013-as költségvetés is negatív lesz ilyen értelemben és mint már korábban mondani, a mi tagjaink a saját szervezeteinktől jönnek el, és töltik itt el az időt. És éppen ezért eh, a szakbizottságnak eh, észszerű 2013-as eh, költségvetést kell készíteni, és ez a tényleges dolgokat figyelembe veszi megemlítette a kommunikációs költségvetés növekedését a két bizottság esetében. Nyilvánvalóan azt szeretnék, hogy jobban ismerjék a saját szervezeteiket úgy általában, és a raportőr is említette, ez jelentősen hozzájárul egyébként a költségvetési és a költségvetési hatóságok jobb munkájához. Említette Agaldó urat is, Elmúlt héten a belga fellebbviteli bíróság felmentette az összes vád alól Agaldo urat. Ez a legutóbbi információm, amit ezzel, ebben az ügyben kaptam. Én blogok, blogger is vagyok, és Facebookos is vagyok, és hát Twitterben inkább passzív, hogy úgy mondjam, de nagyon örülök, hogy az egyik fő elsőrangú Twitterünk Anna Maria Dalman nagyon aktív twitterező, biztosítatom önt erről, és egy gyorsan twitterezik, mint ahogyan mi beszélünk. És a 2003-as Dán idézettel is állt elő az európai Nikolaj Váment szeretném idézni, aki az európai miniszter, Dán kormányban az európai ügyekért felelős miniszter, és idézhetem őt is. Ilyen gazdasági és szociális válság közepén a GSB szerepe sokkal fontosabb és nagyobb, mint valaha. Köszönöm szépen. Ha még van kérdés, akkor attól tartok, hogy Twitteren fogunk erről tárgyalni. Köszönöm szépen. Harden úr az Európai Ombudsman képviseletében. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Gressle asszony kérdésére válaszolnék. Azt kérdezte, hogy pontosan hány, hányan dolgoznak nálunk. Van információnk, és az egész 2011-es évre vonatkozóan meg fogom küldeni majd a mostani ülés után ezt a számot Gressle asszonynak. Azután Ajala Szender asszony az előadó kérdéseire mondanám a következőt. Őt, ő azzal a nagyon fontos kérdéssel kezdte, hogy eh, mennyi időbe telik eh, a változások végrehajtása. Itt ennek két szempontja van, mindig is egyensúlyt kell teremteni a között, eh, hogy milyen alaposan dolgozunk, illetve hogy mennyi időbe telik egy feladatnak az elvégzése. Persze minél gyorsabb a vizsgálódás, nem feltétlenül annál jobb az eredmény, időnként sok több időre van szükség, hogy kellő elmélyültséggel végezzük a vizsgálódásokat de ha túl késedelmesen dolgozik az igazságszolgáltatás, akkor nem tud igazságot szolgáltatni, ezért mindig keressünk olyan megoldásokat, hogy elmélyült vizsgálódás együtt járhasson számos alternatíva megvizsgálásával, hogy minden egyes esethez a legjobb megoldást és a lehető leggyorsabb eljárást tudjuk alkalmazni. A másik szempont a szükségtelen késedelem. Milyen előfordulhat az ombudsman hivatalban is, és másút is. Mi éberek vagyunk mindig, minden nap megpróbáljuk elkerülni azokat a helyzeteket, amikor az ügyek várnak, és nem tudunk foglalkozni velük, mikor nagy a hátralék. Más intézmények miatt sokszor van késedelem, de mi a saját hivatalunkban nagyon odafigyelünk arra, hogy ne legyenek lehetőleg csúszások. Belefoglaltuk az éves menedzsment tervünkbe azokat a kulcs teljesítményindikátorokat, amelyek az ügyek kezelésének az időtartamához kapcsolódnak. Az egyik ilyen indikátor, amit szeretnék megemlíteni, az az, hogy mennyi idő alatt döntünk egy ügy befogadhatóságáról az ombudsman, tehát elkezde vizsgálódni, ez belefére az ombudsman mandátumába, vagy pedig valamilyen ok miatt nem foglalkozhatunk az ügyet. Tehát ennek az eldöntését próbáljuk gyorsan végigvinni azt mondjuk, hogy egy hónapon belül sikerül az esetek 90%-ában dönteni a befogadhatóságról. Tavaly ezt a célt nem sikerült elérni, csak a 70%-os volt ez az arány de megnéztük, hogy hogyan lehetne ezt javítani. 2012-re megint csak a 90%-ot tűztük ki célul, megpróbáljuk tehát javítani a helyzetet, és a, említettem a belső átszervezést, ennek egyik célja, ennek a folyamatnak a lerövidítése. És nem a, azoknál a panaszosoknál, akikre nincs hatásköre az ombudsmanak. az ilyen panaszosoknak személyesen levelet küldünk, elmagyarázzuk, hogy erre nincs mandátumunk, és tanácsot adunk, hogy hova fordulhat segítségért. Az ilyen panaszosok az ügytár vezetőjének az aláírásával kapnak egy ilyen levelet, megkapják a szükséges tájékoztatást, tanácsot, hogy hova fordulhatnak. Remélem, hogy jövő évtől kezdve már arról számolhatok be ennek a bizottságnak, hogy a 70%-os arány jelentősen javult, és reális a 90% elérése. 2012-re tervezzük azt is, hogy az informatikai rendszerünket eh, eljavítjuk, a következő hetekben vizsgálják át az informatikai rendszereket, és az integrált munkahelyek létrehozása a célunk a feljavított rendszerrel. Végezetül Epping kollega ugye felvetette a twitterezést. Ez igaz, hogyha nem vagyunk jelen a közösségi oldalakon, médiában, akkor talán nem is létezünk, ezt tudjuk. Az ombudsman szerepének része az, hogy kommunikáljon az európai polgárokkal a lehetőleg hatékonyabban. egy másik tervünk 2012-re nézve az, hogy jobban láthatók legyünk, jobban jelen legyünk a közösségi oldalakon, így a Twitteren is. 2012 lesz tehát az az év, amikor az ombudsman is twitterezni fog. Köszönöm szépen, Harden úr. És végül, de nem utolsó sorban, az Európai Adatvédelmi Felügyelet válaszol arra, hogy biztonságosak az adataink a Facebookon? Hát talán nem erről kéne vitatkoznunk, de röviden kitérhet erre is. Kérem, hogy röviden, mert már elég kevés az időnk, röviden válaszoljon a kollégák kérdéseire. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok rövid lenni. A kommunikációs stratégiánkat vizsgáljuk, és hát twitterezünk talán, de a a kifogásoljuk az ott az alapértelmezést adatvédelmi szempontból nem elég biztonságos. Tulajdonképpen négy kategóriára szoknám a kérdéseket. Az első kategória a 2009-2010-es DASZ kérdése a pénzügyek kapcsán. Van egy szakemberünk, egy erre feljogosított személy, aki a döntést meghozza, ennek van egy francia elnevezése, ami most nem jut eszembe, tehát van egy független személy, egy költségvetési szakértő a pénzügyi osztályunkon dolgozik, aki most végzi, most látja el ezt a funkciót, ezt a pénzügyi ellenőrzést 2011 óta. Létrehoz, vannak kivételek is, 2010 és 11 vonatkozásában. A e, számbevőszék részéről érkezett egy kifogás a családi pótlékokra vonatkozóan. Ezt évente egyszer ellenőrizzük, nyomon követjük, létrehozunk egy speciális módszert erre. A harmadik kérdés uh, following the results of our KPI-ra vonatkozott. Itt külső konzultációkat végeztünk, stratégiát akarjuk először kialakítani, és hogyha ez megtörténik, akkor fogadjuk el azokat a KPI-okat, amelyek véleményünk szerint a legfontosabb, ezeket kell elsősorban mérni. Tehát a KPI, ez a Key Performance Indicator, a legfontosabb teljesítményindikátorok. Az Európai Parlament eh, és a számvevőszék is felhívta a figyelmünket az éves tevékenységi jelentésre, a 2011-es eh, éves tevékenységi jelentésre. Feltették azt a kérdést, hogy eh, az elektronikus rendszerünk jól működik-e. Ezt a saját belső ellenőrénk is megkérdezték. És valóban egy hatékony rendszert kellett kidolgoznunk az érzékeny adatok védelmének az érdekében. Tudnunk kell, hogy ennek a rendszernek az alapja az Európai Parlament fizikai infrastruktúrája. Szembesültünk azzal, hogy kételyek merültek fel a tekintetben, hogy a parlament informatikai keret megállapodását felhasználhatjuk egy ilyen nagy projektben. Most megújítottuk az intézmény közi adminisztratív együttműködési megállapodást a parlamenttel és néhány más szempontból a bizottsággal, és ennek a jegyzőkönyvéből világossá válik, hogy a keret megállapodást az informatikai célra felhasználhatjuk hogy ezt előkészítsük, ugye 2011-ben megvizsgáljuk a piacot, és egy szoftver beszállított keresünk. Most már ezt a szerződést is aláírtuk, és a case management rendszerünket most teszteljük, idén májusra ez is kész lesz, tehát az ügykezelő rendszerünk. Amint erről lesz tájékoztatásunk, akkor egy külső és belső informatikai auditálást fogunk elvégezni annak biztosítása érdekében, hogy a speciális biztonsági követelményeinknek megfelelő rendszer jöjjön létre. Végül a számvevőszék a versenyre is rákérdezett, ez inkább egy észrevétel volt, és nem kérdés. Az előadónak és önnek is, elnök úr, négy választ küldtünk erre az észrevételre. Most röviden erről annyit tudnék mondani, hogy teljesen elfogadjuk a számvevőszék azon megállapítását, hogy belső verseny nem a norma, és a legjobb gyakorlat lenne az EPSO eh, pályázat, használjuk az epsz ot és a teljes válaszunkban majd látják, hogy kivételes körülmények miért maradnak, maradtak fenn 2009-ben, itt a létszámunk 50%-át elveszíthetik, volna, ők ideiglenes munkaszerződéssel dolgoztak, és azért, hogy a belső stabilitást megőrizzük, rendkívüli körülményekre tekintettel döntött úgy a Management Board, hogy ilyen belső verseny pályázatot bonyolít le, és nem epszót. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és köszönöm a többi intézmény képviselőinek is az elmondottakat, a részvételt. Most lezárom ezt az eszmecserét. Szandigá Lia úrnak még megadom azonban a szót a számvevőszék képviselőjének. Thank you, Chair. Elnök úr, mindenek előtt csatlakoznék az előttem szólókhoz, és én is szeretnék gratulálni önnek, hogy megválasztották a Kokobu elnökévé. Sok sikert kívánok önnek az új feladata ellátásánál. Biztos vagyok abban, hogy az elnök úr és a kollégáim a számvevőszéknél már szeretik önt minél jobban megismerni, örömmel dolgoznak majd együtt önnel és az ön által vezetett szakbizottsággal annak érdekében, hogy ön minél hatékonyabban tudja ellátni ezt a feladatot. Ajala Szender asszonynak, az előadónak is szeretnék köszönetet mondani. Csodálom az ő lelkesedését, ahogyan nyomon követi a számvevőszék munkáját, és ezzel az a célja, hogy az elszámoltathatóság még jobban jelen legyen az európai intézményeknél. És köszönöm az összes tisztelt képviselőnek, akik írásban vagy ma délelőtt szóban tettek fel kérdéseket a mentesítési eljárással kapcsolatban. Engedje meg, elnök úr, hogy kihangsúlyozzam, milyen hatékony az együttműködés a számvevőszék és az összes itt jelenlévő intézmény főtitkára között, illetve a munkatársai között. Az évek során azt tapasztaltuk, hogy egyre javul az intézményeknél a pénzügyek kezelése, egy, ez egyre hatékonyabb, szakszerűbb, és egyre jobban eleget tesznek a jelentéseinkben található megállapításoknak vagy ajánlásoknak. A szakbizottsági tagok nagyon fontos kérdéseket tettek fel, és erre megkapták a válaszokat. Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy továbbra is nagyon éberen figyeljük majd azt, hogy a feltett kérdésekkel kapcsolatban milyen változások történnek, hogy az Európai Uniós intézmények főtitkárai a pénzügyeket megfelelő korrekt módon bonyolítják el. Köszönöm szépen, Galea úr! elérkezett a pontja, vagy az ideje annak is, hogy köszönetet mondjunk önnek és a számbevőszéknek, megköszönöm azt, hogy eljöttek ide, és természetesen nagyon fontos az, hogy tiszteletben tartsuk egymás függetlenségét, de fontos a számbevőszék véleménye is. Köszönöm, a Szender az. Köszönöm, elnök úr. Hadd adjak hangot elégedettségemnek, nagyon jó válaszokat kaptunk, nagyon jó volt, nagyon eredményes volt ez a mai délelőtt. Megköszönöm Galea úr munkáját. Én magam is nagy csodálattal adózom munkájának, megköszönöm az összes jelenlévőnek a munkáját, Kalot Escobar úrnak, Ruiz Garcia úrnak, Westlake úrnak, Stál úrnak, Harden úrnak és Doxi úrnak. Természetesen kollégáimnak is megköszönöm azt, hogy itt voltak, amely ülésen kérdéseket tettek fel, hogy elolvasták az anyagot. Végezetül elnök úr, engedjék meg, hogy a Kokobu titkárságának is köszönetet mondjak. Lehet, hogy ő még nem ismeri őket, a titkárság tagjait közelebbről, de biztosíthatom önt, elnök úr, arról, hogy nagyon jó csapat ez. Nagyon sok segítséget kaptunk tőlük különböző nehéz kérdésekben és témákban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor ebben a pontban le is zárom a vitát. Köszönöm szépen a részvételt, a többi intézmény képviselőnek részvételét is. A kilencedik a következő napi rendi pontunk. Itt egy a következő pont, amely azzal foglalkozik, hogy a mezőgazdasági környezetvédelmi támogatásokat jól kezelik-e. Zsuzsana Rosbohata az előadó, és Olavi Alan Nisile képvisel bennünket, vagy képviseli a számbevőszéket, és meg is adom a szót rögtön. Ala Niszile úr, öné a szó. És még azt kérném, hogy ha tárgyalnak, akkor azt inkább a termen kívül bonyolítsák le, hogy folytatni tudjuk. Parancsoljon öné a szó. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a számvevőszék külön jelentéséről számolhatok be önöknek az agrárkörnyezetvédelmi támogatások témájában. Először is némi háttérinformációt szeretnék adni erről az agrárkörnyezetvédelmi támogatásról, illetve az audit jellegéről aztán el fogom mondani, hogy a számövőszék milyen eredményre jutott, mik a fő, legfőbb üzeneteink, és végezetül elmondom majd, hogy melyek lennének a legfőbb ajánlásaink. Az agrár környezetvédelmi támogatások nagyon fontosak EU-s szinten, hiszen évente két és fél milliárd eurót költünk erre. Ez körülbelül 600 ezer gazdának jelent támogatást, a olyan pluszköltségeket és jövedelem kiesést pótolunk, amely annak tudható be, hogy környezetbarát módszereket, gazdálkodási módszereket használnak. Nagyon fontos tehát, hogy ezt a szakpolitikát hatékonyan működtessük. Szeretném azt hangsúlyozni az, hogy a gazdák számára ez egy önkéntes lehetőség, tehát nagyon fontos az, hogy megfelelően vonzóak, legy, vonzó legyen ez a, ez a támogatási rendszer. Azt is el kell mondanom, hogy kizárólag plusz költségeket tudunk támogatni, tudunk állni ezzel kapcsolatban. Tehát ez azt jelenti, hogy ez nem, ez a, ehhez a rendszerhez való csatlakozás nem jelent plusz jövedelmet, plusz bevételt a gazdák számára. Térjünk rá az audit jellegére. Az auditot azért hoztuk létre, azért végeztük, hogy megállapítsuk, hogy ez az agrár környezetvédelmi támogatás megfelelően van-e kialakítva, megfelelően van-e igazgatva. Illetve az is kérdés volt, hogy hogy tetten érhető környezetvédelmi előnyökkel jár-e. Az nem volt célja az auditnak, hogy kvantifikálja vagy mérje ennek a környezetvédelmi a környezetvédelmi hatásnak a mértékét. Miután elmondan, mielőtt elmondanám az eredményeinket, hadd, mondjam, e- hadd mondjak el valamit, egy általános észrevételt, ez pedig az, hogy nagyon komoly előrelépés történt az elmúlt húsz évben, amikor is bevezettük először ezt a szakpolitikát. Most már sokkal több gazda használja, használ fenntartható gyakorlatot, sokkal több ben vannak, tehát akik csatlakoztak ezek, ehhez a rendszerhez. Alapvetően három eredményre jutottunk, három megállapításunk volt. Először is az, hogy a célkitűzései, ennek a támogatás rendszernek a célkitűzései túlságosan tágértélműek, ezért nagyon nehéz volt azt megállapítani, hogy mennyire sikerült elérni ezen célkitűzéseket. Tehát a, nagyon nehéz volt azt is megállapítani, hogy egyáltalán voltak-e tetten érhető, kézzelfogható környezetvédelmi hatások. Második dolog, általában jó tanácsot, jó iránymutatásokat kaptak a gazdák, de nagyon komoly gondok voltak a támogatások kifizetésével, mértékével. Tehát sokszor nem voltak megfelelőek a számítások, illetve a regionális, illetve helyi körülményeket nem megfelelően vettük, vették figyelembe. Harmadik dolog, a különleges szükségletek. Az audit értelmében a tagállamok nem megfelelően nem megfelelően vették figyelembe azt, hogy mik a pontos szükségletei a gazdáknak, nem voltak megfelelően személyre szabottak a támogatások. Nem volt meg például a költség hatékonysági elemzés. Néhány ajánlást szeretnék, szeretnék most megfogalmazni. A bizottságnak és a tagállamoknak feladata az, hogy a vidékfejlesztési programokban világos célkitűzéseket fogalmazzanak meg, hogy összekössék a környezetvédelmi nyomást a mező, az agrárkörnyezetvédelmi kifizetésekkel. A tagállamoknak a szükséges adatokat, amelyek ezen kérdésekre vonatkoznak, össze kell gyűjteniük, és ezt monitoringra kell felhasználni. Utána a következő programozási periódusra a bizottságnak azon kéne elgondolkoznia, illetve azt kéne megvalósítania, hogy sokkal célzottabban lehessen felhasználni a kiadásokat, hogy a különleges környezetvédelmi szükségleteket is lehessen fedezni. Nagyon fontosnak tartom még azt, hogy, hogy a nagyobb láthatóság megvalósuljon a biogazdálkodás esetében. Ez a négyes ajánlásunk amely, amelynek az a tartalma, hogy a bizottság gondolkozzon el azon, hogy mennyire megvalósítható az, hogy az agrár környezetvédelmi kifizetéseket világos, egyértelmű agro környezetvédelmi tevékenységekre bontsa le, és többet kérjen számon, tevékenység szinten. És ez mindenképpen segíti majd a biogazdálkodást is, és azt gondolom, hogy ezt külön kell kezelni. Tehát a, célra, a célzottabb fellépés mindenképpen nagyon fontos a új vidékfejlesztési programokban. Ez tehát a üzenetünk lényege. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a figyelmét, köszönettel tartozom Brosz Bohata asszonynak is. Megköszönöm munkáját és konstruktív megjegyzéseit, ajánlásait, és természetesen nagyon szívesen válaszolok a jövőben a kérdésükre. Köszönöm szépen Alan Niszele úrnak, most pedig az előadó kap szót. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy bemutatom a véleményemét a 15-ös számú jelentésről a környezetvédelmi, mezőgazdasági támogatások kezelésével kapcsolatban. A környezetvédelmi mezőgazdasági támogatás fontos része az európai költségvetésnek. 22 milliárd euróról beszélünk a 2007-2013-as időszakban a tagállamok együtt működik, a tagállamok működnek, végzik el a konkrét feladatokat, a bizottság támogatja a tevékenységüket, a cél pedig az, hogy ösztönzőket kínáljanak a termelőknek, hogy környezetvédő gyakorlatokat alkalmazzanak a tevékenységük során. Ez egy kötelező dolog a tagállamok számára, a gazdák számára önkéntes, megfelelő tagállam felel azért, hogy ezeket a gyakorlatokat a termelők alkalmazzák is, és a bizottság ellenőrzi, hogy megfelelően alakítják ki és használják fel ezeket a támogatásokat. A bevezetés óta egyébként jelentős haladást sikerült elérni ezen a területen, bár bizonyos területeken azt láthatjuk, hogy a hatások nem kielégítőek. Most röviden szeretnék azokról beszélni, azokról a hiányosságokról, amiket feltártak. Az, az igazság az, hogy nem ilyen nem mindenhol érezhetőek az előnyei a támogatásnak, nehezen mérhető időként, hogy van-e egyáltalán előny ezért a monitoring problémás. Valahogy jobban kellene ezt igazolni, a politika alkalmazása összességében tehát nagyon nehezen nyomon követhető és nagyon nehezen értékelhető. A számbevőszék ezért azt várja, hogy a tagállamoknak célzottabb programokat, programokat kellene kialakítaniuk, és jobban kell ezeket megtervezni egyértelműen. A politikának egyébként figyelembe kellene venni fokozottabban a környezetvédelmet, mint feladatot. Arról van szó, hogy a szerződések 39%-ában alkalmazási eleméről. A tanács sokkal több rugalmasságot akar, egyfajta menüt, egy alakárt menüből akar válogatni, és nem gondolják azt, hogy Európa három intézkedést kell, hogy felülről rá a tagállamokra. Tehát sokkal kritikus hang a tanácsban. De vajon a tanács, a tagállamok, hogyha ilyen nagy szabadságot kapnak, tudnak-e élni azzal? Nagyon köszönöm az előadónak, hogy ezt is kiemeli a jelentésében. A 2000 és 2005-ös időszakra vonatkozóan is foglalkozott ugyanezekkel a kérdésekkel a számvevőszék, és ebből csak azt a konklúziót tudom levonni, hogy a tagállamok igazából nem nagyon törik magukat, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi célkitűzéseket elérjék és ez a 22 milliárd euró tulajdonképpen és inkább az agrár célokra fordítanák ezeket a pénzeket a tagállamok. Az egyik legnagyobb probléma, amit látunk a következő a e, tavalyi e, december 13-i tanácsi konklúziókat elolvastam, a tanács a számvevőszéki jelentést e, megvitatta. És hogyha a tanácsi következtetéseket olvassuk, akkor ez egy kicsit hasonlít egy olyan foci edzőre, akinek a csapata 10-1-re kikapott, és akkor utána csak azzal az egy góllal foglalkozik, és az dicséri, amit a csapata berugott. Elég megsemmisítőek a tanácsi következtetések. Ilyen szempontból üdvözli a tanács a számvevőszék jelentését, kihangsúlyozzák, hogy jelentős előrelépés történt, significant progress has been made, azután kihangsúlyozzák, hogy az igazi eredményeket majd csak hosszú idő után fogjuk igazából látni. Tehát a tanács teljesen vak, nem látja azt, hogy milyen negatív következtetéseket vont le a számvevőszék. Gondolom, hogy itt a tanács képviseletében nincs jelen senki, de szeretném mégis majd valamikor megtudni a tanácstól, hogy eh, hogyan a jó Isten áldja meg őket, hogyan tudtak ilyen következtetéseket eh, megalkotni a számvevőszék jelentése alapján. És hogyha most nincs, nincs itt senki a tanácstól, majd talán írásban választ kaphatunk erre. A számvevőszék jelentés és a tanácsi következtetések között hogyan lehet ilyen hatalmas különbség? Nagyon érdekes lenne. Elnök úr, nagyon is egyetértek a raportőr az előadó következtetéseivel, és bár környezetvédelemmel, természettel foglalkozom, de úgy gondolom, hogy ha ezt a, ezeket a programokat így hajtjuk végre, hát nagyon kritikusnak kell lennünk, hogy így kellene folytani. Ugye a, jó, a jobb a jónak sokszor ellensége. Meg kell néznünk, hogy a gazdákat, a gazdák hogyan tudnák a legjobban felhasználni ezeket a pénzeket. De hogyha ennyire kevéssé bízhatunk abban, hogy a tagállamok csak a pénzt nézzék, hanem az ahhoz kapcsolódó kritériumokat is próbálják betartani. Azt hiszem, hogyha ez így van, akkor még nagyon alaposan, tüzetesen meg kell vizsgálnunk ezt a rendszert. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen. További hozzászólás igényt nem látok, ha csak nem figyelmen kívül hagytam valakit. Akkor a számbevőszik kap újra szót. Bocsánat, az Európai Bizottság kíván-e állást foglalni ebben a témában? Hát akkor parancsoljanak. Üdvözlöm, öné a szó. Köszönöm szépen, hogy megengedi, hogy hozzászóljak. Köszönöm szépen Prosbota asszonynak, az előadónak a jelentés elkészítését, a kommentárokat és az ajánlásokat és teljes elismerik a haladást a bizottság részéről, amelyet elértek, és köszönjük szépen a számvevőszéknek az ajánlásokat. Szeretném aláhúzni azt a, fontosság, a fontosságot, amit tulajdonítunk ebben az esetben a környezetvédelemnek. A mezőgazdasági támogatások 25%-a vonatkozik ilyen intézkedésekre, és mit már az imént hallottuk a számvőszék és a képviselők részéről, a 25%-a a teljes költségvetésnek tartozik ezen intézkedések alá. Tényleg sikerült haladást elérni, ami pedig a bírálatokat illeti, engedjenek meg egy néhány megjegyzést, és talán azzal kezdem, hogy közvetlenül elmondom, hogy 2014-2020 eh, között erősíteni fogjuk a greening, a környezetvédelmi aspektusát eh, ennek a témának mindkét pilléren belül. Az első, hogy úgy mondjam, egy általánosabb megközelítést alkalmaz. Eh, és ez ahhoz vezet, hogy új intézkedések születnek, amelyeket éves szinten lehet vizsgálni, és ez az elkülönített közvetlen kifizetések 30%-át teszi majd ki, aztán a második pillérben egy célzottabb megközelítést lehet alkalmazni, és Mindenek előtt arról van szó, hogy szeretnénk itt túllépni azon, mint amit az első pillérben biztosítani lehet, és eh, egy továbbfejlődést tesz lehetővé, tehát a Natura 2000, a vízügyi keretirányelv az alap, ugye a környezetvédelmi intézkedések adják az alapot, és ezen lehet túllépni különböző szintű eredményeket elérendő és kötelező előírásként fogjuk szerepeltetni a környezetvédelmi feltételek megteremtését, és nagy különböző módon lehet majd elérni egy adott célt, és am amit továbbra is fizetünk, majd az az, hogy plusz vagy tranzakciós költséget is tudunk fizetni, abban az esetben, ha a konkrét alapvető elvárásokat túllépik. Tehát eh, ez az, amiről beszélni akartam, és természetesen a célzottabb fellépésre nagyobb teret kívánunk biztosítani a második pillérben. A greening dimenzió az első pillérrel együtt ahhoz járul majd hozzá, hogy jobb monitoringot lehessen létrehozni, és az értékelés ezáltal könnyebbé válik. És az új keret gyakorlatilag egy örököse, egy folytatódása az eddigi tevékenységnek. Már van egy létező a mostani időszakra vonatkozó előírásunk az értékeléssel kapcsolatban, és ezt szeretnénk meghaladni, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a közös megfigyelési és értékelési keret, amely már most is létezik, fennmarad, de továbbfejlődik, és a hatásokat, az eredményeket kívánjuk jobban mérni. Azt szeretném elmondani, hogy ez a keret természetesen hét mutatóval dolgozik, és a környezetvédelmet, tehát a talajról beszélünk, a biodiverzitásról, a vízről, stb. Tehát ezek a fő témák, amelyeket környezetvédelmi szempontból megközelítünk. Ezért szeretném elmondani, ha mérjük a hatásokat, a egy környezetvédelmi politikát követően, akkor időt kell szánnunk erre, hiszen konkrét eredményeket kell mérni, ha a hatásokat tényleg meg akarjuk becsülni. Örültem, hogy azt hallottam a számvevőszéktől, hogy 16 év alatt, amióta ezt a politikát alkalmazzák, 92-es rendelet volt az, amely alapján ez lét megszületett, és azt mondják összességében, hogy jó irányba haladunk. Ezt erősíteni kell természetesen, ezt mi is tudjuk, hogy erősíteni kell, és teljes mértékben támogatjuk a jelentéstevő és a számvevőszék véleményét ilyen értelemben, hiszen a célzottabb mutatók alkalmazása a mi érdekünk is és ezzel tudjuk egyértelműbbé tenni az eredmények megértését. Az új javaslatokban erősíteni fogjuk az adathálózatok szerepét az európai értékelésben. És ennek a hálózatnak az egyik nagy eredménye, hogy a vidékfejlesztési politikát is jobban be tudjuk illeszteni. A szükséges iránymutatásokat ki kell dolgozni a termelők számára, méghozzá a legjobb gyakorlatok alapján. Azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, és egy újabb szakaszban erősíteni fogjuk az előnyöket. Ami a bírálatokat illeti, Szeretnék néhány pontot itt is kiragadni. A környezetvédelmi problémák, nehézségek, amelyeket azonosítottak ezen a területen, már most a 68-as cikkről beszélek a közvetlen kifizetéseket szabályozó rendeletből. És az imént már beszéltem egyébként, hogy egy alap van, amin szeretnénk túllépni, ami mögé szeretnénk eljutni, ennél többet kívánunk elérni, ehhez megfelelő operatív programokra van szükség az első pillérben. Ami a környezetvédelmi mezőgazdasági támogatásokat illeti, megfelelő lehetőségeket kell teremteni a továbbfejlődésre. Legyük például a vízgyűjtő területekre vonatkozó szabályozásokat, hiszen biztosítani kell az ivóvíz minőségét, és a fő célokat illetően úgy kell ezeket meghatározni, hogy ezek ténylegesen elérendők legyenek. ez az aspektus, ez a bírálat, amiről itt beszéltek, figyelembe veszi, hogyha az Európai Bizottság elfogadta a programokat, akkor figyelembe kell venni az intelligens célokat, amelyeket mindenképpen be kell egyeszteni a programokba. A célok természetesen intelligensek, de nem csak magukban kell látni a célkitűzéseket, hanem a célkitűzéseknek van egy kapcsolatrendszere, van egy összefüggése, éppen ezért azt is meg kell nézni, hogy hogyan hatnak egymásra. Ha különböző célok vannak egy programban, akkor egy globális megközelítésre van szükség, ha eredményeket akarunk elérni már említettem egyébként a monitoring témáját, akkor pedig beszélni szeretnék, vagy tovább szeretnék lépni egy újabb bírálati ponthora, a megfelelő környezetelmi hatások elérését hogyan tudjuk biztosítani. Az alábbi elemekről tudok beszélni. A kifizetésekben szeretném, ezeket megfelelően kell támogatni. Nem, a kalkulációinkat nem úgy készítjük, a kalkuláció nem egy összegből indul ki, amely már előre meghatározott összeg. Nem, objektivitásra törekszünk, és célzott felhasználásra van szükség a kalkuláció során. De ez a tagállamok felelőssége az Európai Bizottság vizsgálatokat készít arra vonatkozóan, amikor jóváhagyjuk a programot, de maga a kalkuláció, egy részletes kalkuláció, ami a tagállamokhoz tartozik, itt szakértelemre van szükség, és természetesen megfelelő emberi erőforrásra személyzete is szükség van, és ez a tagállamok felelőssége kell, hogy maradjon. Az Európai Bizottság nyilván megvizsgálja utána ezt, és hogyha bizonyos információk hiányoznak, akkor plusz információkat kérünk a tagállamoktól. Elnök úr, a 39%-os szám, ami a szerződéseket illeti, ahol környezetvédelmi problémák vannak, itt ez azt húzza alá, hogy nem csak a környezetvédelmi nehézségeket veszünk figyelembe, hanem egyéb lehetőségeket is. Például már említettem a vízgyűjtő területek, a vízminőség kérdését, Ezek az aspektusok hogyha a megközelítés nem megfelelő volt, akkor intenzívebbé kell tenni a erőfeszítéseket. Ami pedig a kollektív megközelítést illeti, igen, az új javaslatok olyanok, hogy erősítsük ezt a dimenziót, tehát egy kollektívebb megközelítést fogunk alkalmazni. Egy fentről lefelé épülő rendszerben, és a vezetők szerepe nyilvánvalóan az lesz, hogy jobb, célzottabb tevékenységet tegyenek lehetővé. Ezen a mezőgazdasági környezetvédelmi politikai területen belül. Úgy vélem, hogy az összes aspektusra, vagy a legfontosabb aspektusra ki tudtam térni, itt felvetődött. Az utolsó pont, amiről még beszélni szeretnék, az a következő. Hogyha az új koncepciót olvassák, a vidékfejlesztési politika területén. Ez a politika hat fő politikából indul ki, és a hatból, a hat szakpolitikából kettő foglalkozik a környezetvédelmi dimenzióval. Az egyik az ökorendszerek témáját veti fel, a mezőgazdaság és az erdészet területén, a másik pedig az erőforrás hatékonyság témája ezek konkrét célokkal foglalkoznak, a biodiverzitás, a Natura 2000 és a talaj és vízgazdálkodás. Ezek az aspektusok, mint már mondtam, egy jobb monitoringot igényelnek, célzottabb megközelítést igényelnek, és ez mind arra mutat, hogy az Európai Bizottság milyen irányba dolgozik az európai szintű politikáknak a környezetvédelmi dimenziót jobban kell szolgálniuk. Mint már mondtam, az első pillérben szerepel 30% a költségvetésből. Ez a greening dimenziót tartalmazza, de az erőfeszítések fokozása keretében a második pillért is figyelembe vesszük, és ezt megfelelő eredményeket kívánunk elérni. Ez csak így érhető el, hogy egy ilyen kiegészítő támogatást kínálunk a környezetvédelmi erőfeszítéseken belül. Köszönöm szépen igazgató úr, a bizottság részéről részletesen szólt hozzá az imént a tanácshoz fordult Gábrandi kolléga, a tanács jelenlévő képviselője kíván -e reagálni arra. Úgy látom, nem kíván reagálni senki. Akkor pedig a számvevőszék képviselőjének adok újra szót. Kérem, hogy mondja el a véleményét lezárásképpen. Köszönöm szépen, elnök úr. ahogy korábban is említettem, nagyon komoly előrelépés történt ezen a területen, területen. A számvevőszék pontosan tudja, hogy mennyire fontos ez a szakpolitika, néha az eredményeket nem könnyű produkálni, de az előttem szólók is elmondották, hogy kiváló pillanat ez arra, hogy javítsuk ezt a szakpolitikát, reformáljuk, hiszen 2013-tól új szabályrendszer lesz, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a jelentés mindenképpen időszerű és hasznos az új időszakra való tekintete. Természetesen további javulásra van szükség, további előrelépésre, és az ajánlásaink értelmében a bizottságnak például biztosítania kell az, hogy differenciálják a támogatást ott, ahol erre szükség van. Illetve sokkal proaktívabbnak kell lenni a tagállamoknak és a bizottságok, bizottságnak a kifizetések esetében, tehát sokkal, ö, sokkal céltudatosabban személyre szabottabban kell a célkütőzéseket és az ehhez kapcsolódó kifizetéseket megtenni. A kap greeningjéről érkezett egy kérdés, Itala úr feltett azt a kérdést, hogy mi hogy vélekedünk erről. Nos, hát a szemevőszék nyilván nem dönt szakpolitikai kérdésekben, de azt elmondhatom, hogy a számvevőszék megvizsgálja a kappal kapcsolatos javaslatokat, és ezzel kapcsolatban majd egy véleményt fogunk megfogalmazni a korábbi megfigyeléseink alapján. Ugye a, 30, a kap 30%-át bizonyos feltételek kell lehet csak elkölteni, ez mindenképpen jó, ez végül is hasonlít a mi ajánlásainkhoz, amelynek értelmében egyértelmű, egyszerű tevékenységekhez kell kötni a kifizetéseket, és úgy érzem, hogy a greening és az egyszerűsítés a világos egyértelmű tevékenységek felé hajlik. már most is el lehet gondolni, tehát az egyszerűsítés kérdésén. És úgy gondolom, hogy, bár, hogy bármilyen döntés születik majd a kappal kapcsolatban, a lényeg az, hogy ez ne szaporítsa az administratív terheket. Megköszönöm a szakbizottságnak a rendkívül konstruktív vitát. Köszönöm. Végül pedig eh, a asszony. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak. Nagyon érdekes volt a vita. Kiderült, hogy mennyire fontosak az agrárkörnyezetvédelmi támogatások a mezőgazdaság számára. Egyetértek azzal, hogy a több mint két milliárd euró, ami rendelkezésre áll, hatékonyan kell, hogy felhasználásra kerüljön, és tényleg legyen a környezetben valami érzékelhető eredménye, hatása ennek az ajánlásainkat a gyakorlatban minden bizonyal figyelembe fogják venni. Köszönöm szépen Zsobohata asszonynak. Ezzel a kilencedik napi rendi pontot is lezárhatjuk, és elérkeztünk oda, ahol ma félbeszakíthatjuk az ülést, délután 15 órakor a tízes ponttal folytatjuk majd a munkát. Köszönöm szépen, hogy ilyen gyorsan sikerült végigmenni ezeken a pontokon, és most zárt ülésen a koordinátorok fognak tanácskozni.